Az elnök. Good afternoon. The is... Jó napot kívánok mindenkinek. Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésükre állnak, van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban, úgy tűnik nincs, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintem. A következő napirendi pontjaink az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek. Ezek között az első Irak ügye, különösen a halálbüntetés, beleértve Tarik ügyét, és a keresztény közösségek elleni támadások. Az első hozzászóló, az első szerző, Belder úr, aki 3 perc 30 másodpercet kap. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves biztos úr, kedves kollégák! Egy német újság november 12-én az irakiak elleni halálos, iraki keresztények halálos üldözése címlapot hozott le, ugyanis egy keresztény családot a fővárosban, Bagdadban, ahová is menekültek, iszlám terroristák elkezdtek elkezdtek megtámadni, tehát megtámadták a házukat, és október 12-én egy keresztény templomot is megtámadtak, tehát itt nem egyedi esetekről van szó. A két folyó országában már évek óta szabályszerű üldözés, üldöztetésnek vannak kitéve a keresztények. Ez a szomorú valóság ma Irakban. Éppen ezért Irakból 2003 óta masszív menekülés folytatnak a keresztények, és a számuk 850 ezerről 350 ezerre csökkent közülük 150 ezren a saját országukban vannak menekült táborokban, és természetesen a hátramaradottak azt várják Európától, hogy segítsen, hiszen a iraki kereszténység az első századra nyúlik vissza a hagyományaiban, ott sok keresztény ér, él, éppen ezért segélyakciót várnak, támogatnunk kell az ottani keresztényeket, Eh, azokat is, eh, akik, a, eh, akik a, akárcsak a kurd kormányhoz hasonlóan elmenekültek. Ami a kurdokat megilleti, az megilleti a keresztényeket is. Saját országot szeretnének, szeretnének saját iskolai képzést, hitelekre van szükségük, például a fiatal vállalkozóknak, az európai intézményeknek itt tehát kényszerítenünk kellene valahogy az iraki kormányt arra, hogy ne, ne tüntessék föl a vallási hovatartozást az útlevélben, hiszen e, ezáltal veszélynek teszik ki bizonyos vallási csoportok képviselőit. Hiszen, hogyha a vallási hovatartozást feltüntetik a útlevélben, az diszkriminációhoz vezet. Parlamenti szinten pedig az iraki delegáción keresztül megpróbálnám, hogy az, megpróbálnám elérni, hogy az iraki kollégák még egyszer megvizsgálják a helyzetet, és egyáltalán az Irakhoz fűződő minden parlamenti kapcsolatot erre kellene használni. Örülök, hogy Mao kollégánk egy jelentést készül készíteni Irakról. Ami pedig a bizottságot illeti, és a tanácsot, a tanács ugyan nincs jelen, de a bizottságot, a jelenlévő biztos kérem, hogy szóljon a keresztények és egyáltalán más vallások érdekében a iraki kormánynál. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony, a szó négy és fél percre. Elnök asszony. Az iraki háború óta ez az ország ahelyett, hogy ezt megszabad, kiszabadították volna a diktatúra alól, vagy felszabadították volna a diktatúra alól, ez az erőszak spiráljába zuhan bele. És Saddam Hussein kivégzése egyáltalán nem járult ahhoz hozzá, hogy az erőszakot visszaszorították volna, sőt, ennek az ellentéte igaz, az erőszak azóta egyre terjed. Az Európai Uniónak a halálbüntetés elleni folytatott harca olyan harc, amelynek nem szakadhat vége. Azt gondoljuk, hogy itt az Európai Unióban egy lépést tettünk előre az emberiség érdekében. Ezért mondom azt, hogy egy lehetséges kivégzés Tarik Assis akasztás általi kivégzése, aki egyébként Saddam Hussein munkatársa volt, ez méltatlan lenne. Nem Tarik Aziz személyiségére utalok ezzel, nem amiatt lenne ez méltatlan, hiszen ez a személy fontos személyiség volt, de diktatúrának a része volt. Diktatúrát szolgált. És azt gondolom, hogy, és ez a személyes megjegyzésem, hogy az utolsó pillanatban is nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében Tarik Aziz, hogy az országát megnyissa. Azonban nem az ő személyéről van kifejezetten szó. Holnap az összes televíziós csatornán eh, Tarik Aziz eh, kivégzését fogjuk nézni, és ezt eh, értelmezzük úgy, mint, mint Irak felszabadítását. Ezt elfogadhatatlannak tartom, ezért kérem, hogy fogadják el ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen, megadom a szót neki asszonynak egy percre. Köszönöm szépen. Az, a, a halál büntetés az élethez való jogot sérti meg, ahogy az áll az emberi jogok egyetemes nyilatkozat, nyilatkozatában. Ez az emberi jogok utol, legnagyobb megsértése. Mégis 2009-ben 18 ország végzett ki embereket. Irak több mint 120 embert végzett ki. Irán 388 szemét végzett ki. Az Egyesült Államok, Kína, és folytathatnánk a, a listát. Azok az országok, amelyek halálbüntetést alkalmazzák, azt mondják, hogy az igazság nevében végzik ki az embereket. Az, a halálbüntetésnek azonban semmi köze az, ig- a, az igazságszolgáltatáshoz. Az Európai Unió nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy a halálbüntetés megszűnjön világszinten, globális szinten, és mindenki elfogadja az emberi jogok alapvető nyilatkozatát. Folytatnunk kell a halálbüntetés elleni harcot. Irak kormányát arra kérjük, hogy a halálbüntetést szüntesse meg. Köszönöm szépen, Fandalen képviselő következik egy percre. Volken van muszlim extrémisme Tisztelt elnök asszony, az extrémizmus sötét felhői mindenhol sorakoznak az égen, különösen ami a vallási extrémizmust illeti. Bibi asszony elmondta, hogy nem biztos benne, hogy nem kellene más országba menekülnie és hát a keresztények nagy tömegekben menült, merekültek e, Irakból, ők gyakorlatilag az iraki extremizmusnak a strukturális áldozatai. Egy olyan ö, e, vallásos közösséget üldöztek személyükben, akik már régóta honosak ott. Éppen ezért támogatnunk kell őket, e, és képessé kell tenni őket arra, hogy otthon gyakorolják vallásukat. Az Európai Uniónak prioritást kell biztosítani ennek a problémának. A Európa támogatása tehát rendkívül fontos, így tudjuk csak megelőzni, hogy a extrém muszlimisták bezárják a keresztény templomokat. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A Zöldek frakciója támogatta a halálbüntetés elleni harcot a jelentésben, és azt a felhívást is támogatjuk, hogy Tarik Aziz és másik két hivatalnok halálbüntetését ne hajtsák végre. Mindenkinek lehetősége kell ezen kívül, hogy legyen, hogy egy vallását gyakorolja, és emiatt nem szabad, hogy elítéljék. Elkötelezettek vagyunk tehát, de meg kell jegyeznünk, hogy mi nem áll az állásfoglalásban. Az emberi jogok megsértéséről Irakban beszélünk, olyan sért, megsértéséről az emberi jogoknak, amiben mi is felelősséggel vagyunk. Ugyanis nyilván a mi katonáink is részt vehetnek ilyenekben. Ez év márciusában Nagy-Britanniát az Emberi Jogi Bíróság elítélte. A Wikileaks honlap is leleplezett olyan dokumentumokat, amelyek elfogadhatatlan eseményekre utalnak. Éppen ezért világosan el kell ítélnünk azt a gyakorlatot, amit az amerikai és adott esetben európai katonák is követtek. Voltak arra vonatkozó vádak is, hogy illegálisan elraboltak embereket iraki börtönökből. Ezt is ki kell vizsgálni, és ennek is bele kellene kerülnie az állásfoglalásba azok a vizsgálatok, amit Nagy-Britannia kezdett az utóbbi időben, ezeket tovább kell folytatni, és az embereknek felelősséget kell vállalni a büntetteiket. Ezt kell a tanácsnak és a bizottságnak is képviselni. Köszönöm. Köszönöm, Portász úr, következik egy percre. Concordamos todos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tarik Aziz egykori miniszterelnök helyettesnek a halára ítélése, aki egyébként Szelem Hussein diktatúrájában fontos szerepet játszott, tragikus lépés. Azt gondolom, hogy nem beszélhetünk erről a halálos ítéletről anélkül, hogy a 900 egyéb halálos ítéletről beszélnénk, amelyeket már kiszabtak Irakban. Ugyanazt a súlyt kell ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítanunk az ismert, mint a nem ismert személyeknek, amikor a halálbüntetésről van szó, ez magától értetődik. Természetesen elítéljük a keresztény közösségek elleni terrorista támadásokat Irakban. Mindemellett, ami az iraki katonai megszállást illeti, emiatt is több százezer halálos áldozat volt Irakban, és van Irakban. Továbbra is hatalmas belső feszültségek vannak az országban, és a problémákat ez nem oldotta meg. Ezért a frakcióm saját állásfoglalást nyújtott be. Köszönöm szépen! Le Sur la situation en Irak. Köszönöm, elnök asszony. Az iraki helyzetet vitatjuk meg, és Tarik Aziz halálos ítéletét, illetve a kereszténység üldözetét. Én a néppárti álláspontról szólnék, de különösképpen kifejezném azt, hogy mennyire felháborító, az én frakcióm véleménye szerint mennyire felháborító az, amilyen brutálisan a keresztényeket elnyomják ebben az országban. Nagyon mélyen elszomorított bennünket az a legutóbbi támadás, amelyet el kellett szenvedniük a keresztényeknek, és az is, eh, hogy az üdvözítő nagyasszonyunk Székesegyházban ennyien meghaltak, és hogy túszokat is ejtettek a támadók. Az együttérzésünkről szeretnénk biztosítani az áldozatok családját és szeretnénk felszólítani az iraki hatóságokat arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a keresztények biztonságát garantálni tudják Irakban valamennyi ö, vallási kisebbség szabadságát garantálják ebben az országban, és védjék meg a vallási kisebbségeket. Az etnikai csoportok közötti erőszakot pedig szüntessék meg. Megbékélésre van szükség ebben az országban, és meg kell védeni a szabadság és a tolerancia fontos értékeit. Most pedig rátérünk a frakciók nevében szóló képviselőkre. Először Mauro úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Tarik Aziz halálos ítélete és a keresztények üldöztetése valószínűleg olyan témák, amelyeket logikus, hogy együtt vitatunk meg. Amit ezzel az állásfoglalással kapcsolatban szeretnék elmondani, az a következő igazságosságot szeretnénk Irakban és Irak számára is. Valóban áltatlanok azok a keresztények, amelyek eh, áldozatául estek a különböző csoportok fundamentalista terveinek. De Irak számára is igazságosságot akarunk, mert nem érdemli meg ezt a ezt a bánásmódot egy ország, amely stabilizálni kívánja a helyzetét. Egyetlen egy ember, talán bűnös, talán nem kivégzése miatt, és nem hiszem, hogy ez a személy akár bűnös, akár ártatlan megérdemli ezt az ítéletet. Ha ezt a ezt az ítéletet sikerül megfordítani, illetve az Európai Unió és Irak közti megállapodásba valami, megállapodás valahogy úgy átalakítani, hogy feltételeket szabjunk az országnak. Tehát tartsák be az emberi jogokat, és védjék meg a keresztény kisebbséget Irakban. Köszönöm szépen, most pedig Gomez asszony következik a szocialisták nevében egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Az irakiak rengeteget szenvedtek már Saddam Hussein diktátor kezei között is. 2003 óta a, egy olyan hatalom megszállása alatt, amely elméletben az emberi jogokat védte, rengeteget szenvedtek, és kivégzéseket, ítéleteket, bebörtönzést kellett túléljenek. Nagyon fontos tehát, amit Talabani elnök úr is elmondott. Azt mondta, hogy ő nem hajlandó aláírni ezt a halálos ítéletet, Tarik Aziz halálos ítéletét. Azért, mert ő egy humanista és egy szocialista gondolkodású ember. Ez nagyon fontos, mert mi itt ebben a parlamentben azt mondjuk, hogy mi ellenezzük a halálbüntetést, teljesen mindegy, hogy azt kivel szemben és hol alkalmazzák. Tehát mi nem csak azért küzdünk, hogy most Talik Azizzal szemben, mert keresztény ne hajtsák végre ezt az ítéletet, hanem a halálbüntetést ellenezzük általánosságban. Én is elítélem az iraki keresztény közösséggel szembeni támadásokat, hiszen ez a közösség az iraki kulturális hagyomány része, és az irakiak is nagyon jól tennék, ha megőriznék ezt a kulturális örökséget, de nem engedhetjük meg, hogy tovább szenvedjenek az emberek a terrorista erőszak miatt. Muzulmának teljesen mindegy, hogy szuniták vagy síták, nem követhetnek el ilyen erőszakos cselekményeket. Meg kell beszélni ezt a kérdést, meg kell szüntetni a halálbüntetést parlamenti, iraki parlamenti kollégáinkkal együttműködésben. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt mondja, mindenkit emlékeztetek arra, hogy tartsa be a hozzászólási idejét. Tudom, hogy mindenki nagyon szenvedélyesen érez a témával kapcsolatban, de tartsák be a felszólalási időt. Sáki asszony következik a liberálisok nevében 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr, kedves kollégák, Irakban felfüggesztették a halálbüntetést 2003-ban, az amerikai bevonulás óta azonban 2004-ben újra bevezették. Nagyon sok embert, több száz embert, több mint száz embert halára ítéltek, és többet végre is hajtottak. Az emberi jogok védelme elengedhetetlen minden stabil demokrácia kialakulásához Irakban is. Nem lehet kivétel, a korábbi diktatúra képviselői sem lehetnek kivételek ebben. Nagyon nagy emberi jogi nagyon nagy emberjogi sértésekre került sor Saddam Hussein és Tariq Aziz uralma alatt. Itt azonban elengedhetetlen, itt is elengedhetetlen a megfelelő bírósági tárgyaláshoz való hozzáférés, hiszen ezen a jövőben a demokrácia felépítése szempontjából nagyon fontos. Az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik az, ember, az halálbüntetés elleni harcban, akár az Egyesült Államokról, Kínáról, Irakról vagy Iránról van szó, nem engedhetjük meg azt, hogy megtagadják az emberektől az, azt a legfontosabb jogot, amely az élethez való jog. Tarik Aziz halálbüntetésével kapcsolatos parancsot nem írta alá az elnök, és ezt mi nagyra értékeljük. Ez azt mutatja, hogy minden ember emberi jogait betartják. Az Európai Uniónak segítenie kell Iraknak abban, hogy fenntartsa ezt az irányt, és erősítenünk kell az emberi jogi jogvédőket. A stabilitás Irakban nagyon érzékeny, ez, és bármelyik pillanatban széthullhat. A polgári és politikai jogok egyezményének az aláírása, illetve az alapvető emberi jogok nyilatkozatának aláírása Irak számáról nagyon üdvözítő lenne, és ezzel visszatalálna Irak a nemzetközi közösségbe. Köszönöm szépen, Kaol asszony van a listámon, mondja az elnök, de úgy látom, hogy nincs itt, úgyhogy Förzsát asszony következik a GUE részéről két percre madame la présidente mon groupe euh, la gue ngl ne s'est pas associé. köszönöm szépen frakcióm nem csatlakozott a közös is így van. Ma délután realisztikusan kezeljük itt a helyzetet a teremben. Egyrésztről nagyon üres a terem, Úgyhogy kicsikét furcsa, ahogyan bánunk ezzel a témával. Beszélünk az egyik vagy a másik országról, az egyik témáról, a másik témáról. És ezzel aztán a jelenlegi vitát az összefüggésbe hozzák azzal, hogy kezeljük az emberi jogokat. Azonban ez ahhoz vezet, hogy az Európai Unió veszít a hitelességéből, azáltal is, hogyha azt mondjuk, hogy nyugatias módon kell az emberi jogokat érvényesítenünk. Tarik Aziz ügyel és a iraki kivégzésekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy itt nőket és gyerekeket is érintenek ezek. Éppen ezért azt szeretném, hogyha ugyanilyen határozottsága ítélnénk el azt a helyzetet, hogy ítélet nélkül kínoznak és tartanak fogva tömegeket és az iraki eh, hadsereg eh, az embereket, eh, illetve a gyermekeket, nőket is molesztálja. Tehát a erőszak elleni nemzetközi, a nők elleni erőszak elleni nemzetközi nap alkalmából az iraki hadsereg figyelmét is erre föl kellene hívnunk, és őket is pellengére kellene állítanunk. Az Egyesült Államokban is vannak kivégzések, és ez is egy ok kell, hogy legyen, tisztelt elnök asszony, hogy tartózkodunk, amikor az állásfoglásra kapcsolatban állást kell foglalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Obermeyer független képviselő 1 perc 30 másodpercet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. November 10-ét november 10-én 15 ember halt meg keresztények elleni bombatámadásban, néhány nappal korábban pedig katolikus katedrális támadtak meg, katolikus katedrálist, és több száz embert pedig fogjul ejtettek. Éppen ezért több ezren menekültek el keresztényként Irakból. Ez azt mutatja, hogy nem csak Irakban, hanem egyáltalán a közel és közép-keleten veszélyben vannak a keresztények. Itt nem egyedi esetekről van szó, hanem egy globális trendről, amely valahol Európa határain játszódik. Adott esetben Egyiptomról is szót kell ejteni, vagy Törökországról is az Európai Uniónak megfelelő nyomásgyakorló eszköze lenne, hogy a keresztény üldözés ellen hason. Gondoljunk például a Ciprusra, ahol a török megszállók 150 templomot romboltak le, és mecseté alakítottak át és csak egyetlen egy templom van, ahol keresztény miséket, istentiszteletet tudnak tartani, és ez gyakorlatilag Európa szélén történik. Éppen ezért egy állandó monitoring rendszer kialakítását tartom szükségesnek, ami figyeli a világ szerte elharapodzó keresztény üldözést, és akciókat is kellene indítanunk. Például keresztény üldözési záradékokat kellene bevenni a nemzetközi kereskedelmi egyezményeinkbe, hiszen nem lehet, hogy egyik oldalon üzletelünk olyan országokkal, amelyek a másik oldalon keresztényeket üldöznek. Zárásképpen Tarik Azizzal kapcsolatban azt mondanám, hogy a Saddam Hussein rezsin képviselői is joggal rendelkeznek arra, hogy megfelelő bírósági eljárást, fair bírósági eljárást éljenek meg, és jogállami eszközökkel lépjenek fel ellenük. Hogyha tehát jogállamot szeretnénk Irakban, akkor ezt nem fogadhatjuk el, és jó lenne, ha az EU megfelelő intézkedéseket tenne. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, now... Köszönöm szépen. Most pedig az egyéni hozzászólók között Dalán asszony egy percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, itt a jó kis biztonságos Európai Unióban a vallást gyakorlást magánügynek tartjuk, de azt hiszem, hogy Irakban igen bátornak kell lenni valakinek ahhoz, hogy a keresztény vallását gyakorolni tudja. El kell, hogy ítéljük a az október 31-i rettenetes eseményeket, de még azóta is egyre több támadás érte a keresztényeket, mozulvárosában is érte őket támadás. Pölder úr arról beszélt, hogy egyre fogyatkoznak a keresztények Irakban. és legalább százezren számítanak menekültnek a saját hazájukban. Úgy tűnik, mintha egyfajta stratégiát látnánk arra vonatkozóan, hogy a keresztény kisebbséget kiűzzék az országból. Ezt nem nézhetjük tétlenül, elnök asszony. Az Európai Uniónak fel kell szólítania az egyre gyengébb iraki hatóságokat arra, hogy lépjenek, de tovább is mehetnénk ennél. Ahogy Mauro úr elmondta, az iraki partnerségi megállapodás tárgyalásakor kellene feltételeket szabnunk. Azt kellene kérnünk, hogy az iraki keresztények számára biztonságot teremtsenek. A, de, a delegáció alelnökeként én mindent tőlem telhetét megteszek, hogy ezt elérjem. Köszönöm szépen. Repo úr, következik egy percre. Köszönöm szépen. Sokkoló és elviselhetetlen híreket kapunk. Rengeteg rengeteg ártatlan embernek kell Irakban a hite miatt szenvednie, agresszív támadásoknak vannak kitéve, ezeket el kell ítélnünk. Minden vallási csoportnak joga van a saját hitét gyakorolni, és ez elengedhetetlen előfeltétel a demokráciában. Nem csak a keresztények jogairól van szó. Az emberek a lelkismereti szabadság és a vallásszabadság elengedhetetlen alapjogról van itt szó, amelyet mindenképpen védeni kell. Ez a legjobb lehetőség arra, hogy a konfliktusokat megelőzzük, meg, megszüntessük. Az Európai Parlament ezzel az állásfoglalással jelzést ad arra vonatkozóan, hogy védi az iraki népet, megvédi őket eh, az erőszakkal szemben. Határozottan küzdünk itt a demokráciáért és az emberi méltóságért. Köszönöm szépen, Kelem úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több mint 50 keresztényt gyilkoltak meg eh, extrémista csoportok egy hónap alatt Irakban az új iraki kormány különösen felelős azért, hogy Irak népének biztonságot, igazságot és igazságosságot garantáljon. Csak így lehet fölépíteni a békét, és csak így lehet a belső stabilitást garantálni, és az Európai Unióval való kapcsolatokat garantálni. A közel-keleten nagyon érzékeny a helyzet, nagyon sokan vannak, akik bel, belföldön menekültnek számítanak. Eston asszonynak fel kell vetnie ezt a kérdést, a vallás szabadság kérdését a közös külpolitikában is, és a jövőbeni, a harmadik országokkal kötendő jövőbeni e, európai szerződéseknek kellene, szerződésekben kellene, hogy legyen egy klauzula a vallás szabadságával kapcsolatban. Köszönöm, Palecki úr, egy perc. Köszönöm szépen. A elnök asszony. A keresztény kisebbségek a valási üldöztetéstől már régóta szenvednek. Erőszakot alkalmaznak velünk szemben, bombázzák a házaikat, meggyilkolják őket, kénytelenek elmenekülni. Én elítélem ezeket a szélsőséges, agresszív támadásokat. Az Egyesült Államok megszállása csak rontott a helyzeten és azt hiszem, hogy az Egyesült Államoknak is vállalni kell ezért a felelősséget. Általánosságban a gyűlölet fellángolt, és megosztottság figyelhető meg. Olyan szintű ez már, hogy az állam léte is veszélyben van. A demokratikus világ most arra vár, hogy az iraki hatóságok szüntessék meg a halálos ítéletet. Nagyon üdvözlöm azt, hogy Talabani elnök úr nem volt hajlandó aláírni Tarik Aziz halálos ítéletét. Ettől függetlenül nagyon szorosan figyelemmel fogjuk kísérni a helyzetet. Köszönöm szépen, Posztert úr következik egy percre. Elnök asszony, a keresztény közössége 2000-es, 2000 éves jelenléte után Irakban. Ma ez egy botrány, hogy az úgynevezett nyugat beavatkozása után, és egy általunk támogatott demokratikus kormány alatt a kereszténység eltűnésétől kell tartanunk. Ebben nem nyugodhatunk bele. Ez a vallásszabadság általános kérdésén túlmenően egy égbe kiáltó botrány. Éppen ezért boldog vagyok, hogy decemberben eh, eh, iraki eh, katolikus püspököket kísérhettem itt Strasbourgban, és ők részletesen beszámolhattak a saját vallási közösségük ottani helyzetéről. Világossá kell tennünk saját magunk számára, hogy nem lehet, hogy egyszer-egyszer egy elfáradt gesztussal válaszolunk erre, hanem ezért felelősek vagyunk komolyan. 80%-a az európaiaknak keresztény. Éppen ezért foglalkoznunk kell az Irakban élő keresztényekkel azok, akiknek már a Saddam Hussein rezsimében is szenvedniük kellett, és azok, akik eh, már most is gyakorlatilag nyakig a vízben vannak, és az egzisztenciájukat fenyegeti a jelenlegi rendszer. Éppen ezért az Európai Parlamentnek itt eh, a, a emberi jogi munkájának egyik fő feladatát kell megfogalmaznia, és ugyanazt kell tennie, mint máskor, eh, a keresztények helyzetét rendszeresen figyelnie kell Irakban. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon sokan kértek szót, eh, spontán felszólalások keretében. Sonic úr az első, aki szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. A keresztényeket eh, gyilkolják eh, Irakban, illetve Szudánban, Indiában, Indonéziában. És mi történik holnap, hogyha nem védjük meg az áldozatokat, akkor el kell rejtőzködniük, el kell rejteniük a hitüket, és még azokon a e, történ azokon a e, földrajzi e, térségekben is, ahol az ő gyökereik mélyebbre nyúlnak, mint az iszlám gyökerei. És mindent meg kell tennünk az ő biztonságuk érdekében. Ez egyetlen bűnük az, hogy kitartanak a vallásuk mellett. A muzulmán fundamentalizmus az arab keresztényeket keresztények kiirtásával fenyeget. Egyetlen közösség sem érdemli meg ezt a sorsot. Nincs egyetlen olyan közösség sem, aki, amelyre ilyen rossz sors vár. Az Európai Parlamentnek a muzulmán országokban élő keresztényekről és sorsáról is jelentéseket kellene készíteniük. Köszönöm. Det finns inget mer ologiskt än dödsstraffet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 mennyire helytelen a, a gyilkosság. Hát először Saddam Hussein rezsimjét kellett túlélniük ezeknek az embereknek, aztán érkezett egy olyan hatalom, amely a demokráciát építette, de hogyha kritizálták a megszálló erőket, akkor az embereket ugyanúgy elnyomták. És most mit látunk ebben az országban? Most a keresztényeket nyomják el. Be kell ezt fejezni, és a mi felelősségünk az, ezt akár nevezhetnénk etnikai tisztogatásnak is, mert itt pontosan erről van szó. Az embereket egész egyszerűen kikergetik Irakból biztosítanunk kell azt, hogy őket az Európai Unióból legalább ne üzzék el. Ez a mi felelősségünk. Nem küldhetjük vissza az irakiakat egy olyan országba, ahol utána az elnyomást kell, hogy elszenvedjék. Köszönöm, Simánszki úr következik. Ireckiego rządu są jak najlepsze, ale wszyscy musimy robić więcej. Köszönöm, elnök asszony. Az iraki kormány szándékai helyesek és jók, de ennél sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy megvédjük ezt a keresztény közösséget ebben az országban, mert diszkriminációt szenved el, az embereket meggyilkolják, ez elfogadhatatlan. Az a célkitűzésük, hogy kiűzzék a keresztényeket azokról a földekről, ahol annyi évszázadon át éltek. Az Európai Uniónak világosan kellene megfogalmazni a határozott álláspontját, és szükség van arra is, hogy a most lezajló változásokat pozitív szemszögből nézzük Irakban, de mindenképpen oda kell figyelni erre a fenyegetettségre, hiszen ez egy komoly fenyegetettség a világ minden táján. Eston asszony figyelmét is fel kell erre hívni. A vallásszabadság az egyik alapvető szabadság. Köszönöm szépen, elnök asszony. A keresztényeket üldözik a leginkább szerte a világon, a távol-keleten, a közel-keleten általában legitim célpontnak tekintik őket. És ezt én idéztem az a cél, hogy a keresztényeket ebből a régióból elűzzék, arról a területről, ahol a ő gyökereik ennyire mélyre nyúlnak, történelmi okai vannak ennyek. Na most a baktadi támadás tulajdonképpen ennek a folyamatnak csak a kicsúcsosodás, a kicsúcsosodása. Nagyon sok ideje már, csak tétlenül nézzük az eseményeket. Az Európai Unió globális hatalom, kereskedelmi hatalom kapcsolatai vannak a régióban több országgal is. Ki kell fejeznie a véleményét, és határozottan fel kell lépnie a diszkrimináció ellen. A demokráciák csak akkor győzedelmeskedhetnek ebben a térségben, hogyha a legalapvetőbb emberi jog, mint például a vallásszabadság eh, megvédésre kerül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvesztri úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azokkal, akik a keresztény közösséget ért agresszióval szemben szólnak. Ennek hosszadalmas a története, két millió éve szenvedi el ez a közösség a diszkriminációt és a támadásokat, és hihetetlen, hogy a 21. században is ez a, erre kerül sor. Több helyen kénytelenek elmenekülni, elvesztik az identitásukat, az életük forog kockán. Sajnos ez egy nagyon szomorú látvány, de milyen abszurd látvány ez, hiszen a kereszt halál az a halál szimbóluma, de közben az élet a szabadulás szimbóluma is, hiszen Krisztus szabadította meg az emberiséget, és egész egyszerűen hihetetlen, hogy ez a szabadság szimbóluma nem tud segíteni abban, hogy a keresztényeket megmentsük, és csak ezért veszítik el az életüket, mert a hitüket gyakorolják. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most Lemondowski úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Elnök asszony, az Európai Bizottság osztja az Európai Parlament aggájait, amelynek ennyire világosan hangot adtak a tisztelt képviselők az iraki emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Az első tanács is kifejezte a véleményét és elítélte a terrorista támadásokat hétfőn, hiszen polgárokat támadtak meg, civileket, gyülekezetet, gyülekezeteket ért a támadás. A tanács következtetései, illetve Ashton asszony közleményei is azt tartalmazzák, hogy az új iraki kormánynak elkötelezetten meg kell védenie ezt a közösséget, és a nemzeti megbékélést kell szorgalmaznia. Tehát valamennyi iraki jogait és érdekeit meg kell védenie etnikai és egyéb hovatartozásától függetlenül. Az emberi jogok védelme, tehát a kisebbségekhez tartozók emberi jogainak védelme is a legfontosabb prioritás kell, hogy legyen megfogalmaztuk emberi jogi aggájainkat, és itt nem csak a vallásszabadságról van szó, hanem a halálbüntetéssel kapcsolatban is kifejtette az Európai Unió a véleményét. Közvetlenül felszólította a hatóságokat arra, hogy a halálbüntetés ne hajtsák végre. Öt, a korábbi rendszer öt prominens képviselőjét ítélte a legfelsőbb iraki tanács halára. Közöttük volt Tarik Aziz és mi világméretű moratóriumot szeretnénk bevezetni a halálbüntetésre vonatkozóan. Az, ö, megemlítették az iraki ö, Irakkal aláírandó partnerségi megállapodást, és én most közvetlenül válaszolok a képviselőasszonynak, aki ezt a kérdést föltette. Az Európai Unió együttműködése Irakkal arra összpontosult, hogy a jogállamiságot megerősítsük, az alapvető emberi jogok védelmét erősítsük például, a közösségi támogatást erre vegyük igénybe, és természetesen arra is nyújtatunk támogatást, hogy a legsérülékenyebb helyzetben lévők helyzetét javítsuk. A munkánkba több minden tartozott, a tájékoztatástól kezdve az emberi jogok védelme a kiszolgáltatottak védelme, az iskolák rehabilitációja, például azokban a térségekben, Ninivében, amelyet említettek, ahol a legnagyobb a keresztények száma. Az Európai Unió által nyújtott támogatások azonban közvetlenül nem célozhatnak etnikai vagy vallási kisebbségeket. Azonban az Európai Unió tudja segíteni a legkiszolgáltatottabb irakiakat természetesen nem becsüljük alá azokat a kihívásokat, amelyekkel az iraki kormány szembenéz. Hát egyáltalán nem könnyű a szélsőségesektől megszabadulni, akik feszültséget keltenek a társadalomban és barbár tetteket hajtanak végre. A fejlődés, illetve az emberi jogok védelme szorosan összekapcsolódik, és az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy Irakot a lehető legjobb tudása szerint segítse, annak érdekében, hogy előre tudjon lépni, ugyanis ezt az iraki nép megérdemli. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr! Hét állásfoglalási indítványt kaptam a vita végéig. A vitát most lezárjuk, és a szavazás pedig az összes vita lezárása után következik, most pedig rátérünk a napirendünk következő pontjára, ami Tibet és az arra vonatkozó